Mes chers collègues. Kedves kollégák. Megnyitom az ülést, elkezdjük a munkát. Kérem szépen, maradjanak csendben. Ma és holnap is nagyon fontos ülésünk van, és fontos szavazás lesz. Ezzel kezdjük. Mielőtt a napirendre térnénk, szeretném megerősíteni, kérek, kérem, hogy maradjanak csendben. Tehát szeretném megkérdíteni a koordinátoroknak, hogy mivel jó munkát végeztünk ma reggel, nem kell délután kettőkor találkoznunk, tehát 14 órakor nem lesz újabb ülésünk. A napi rendet illetően van-e a napi rendel kapcsolatban valamilyen megjegyzés? Ha nincsen, akkor azt javaslom, hogy szavazzunk a globalizációhoz való alkalmazkodási alapról, és az átcsoportosításokat szavazzuk meg, közvetlenül a szóban forgó műveletek megtárgyalása után. Az elnök jegyzőkönyvei, elnök megjegyzései benne vannak a Kobe News, a, a newsletterben, tehát a hírlevélben. És tájékoztatást kaptam arról, hogy a 14-es pontjában ennek a newsletternek egy számbeli tévedés van, tehát a 4 millió 300 ezer millió e- euró helyett 2,29-ről van szó. Aztán a szeptember 19-e üléssel kapcsolatban, hogyha nincsenek megjegyzések, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk a jegyzőkönyvet. És akkor rögtön rátérhetünk a 2013-as költségvetésre. De mivel Francesca pontos szokott lenni, akkor talán először szavazzuk meg a négyes számú költségvetési tervezetet a módosításokkal. Helga. A napirendi pontokkal kapcsolatban azt szeretném, hogy szavazzunk ma délután az ETF-ről, mert még véglegesíteni kell a szavazásunkat. El lehetne tolni délután? Tehát akkor csak az EDF-fel kapcsolatban. Nincsen ellenvetés? Tehát az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatban. Csak időt kérnénk, nem politikai szempontból szeretnénk véglegesíteni. It was planned as that, normally no problem, so. No problem. Yep. Nem. Számomra ez nem jelent problémát, de úgy látom, hogy senki másra se. Jó, akkor délután szavazunk róla. Épp ezért akkor azt javaslom, hogy a, né, hogy a négyes számú ö, módosított költségvetés tervezetről szavazzunk. És utána rátérünk a jövő évi költségvetésre. Köszönöm, elnök úr. Lefolytattuk már a vitát ezzel a dokumentummal kapcsolatban, mégpedig két hete. Ez egy nagyon sok műszaki információval rendelkező dokumentum. Én kedvező szavazást javaslok a két benyújtott módosító vonatkozásában is, amelyeket Gressle asszony nyújtott be. Köszönöm, hogy javasolta ezeket a módosítókat, bizonyosan javítják a dokumentumot. Köszönöm. Très bien. On peut voter en bloc? Rendben, akkor egyben szavazhatunk róla. Ki támogatja ezt a két módosítást? Köszönöm. Ellene? Köszönöm. Tartózkodás? Nos, Inge Gressle ismét győzelmet aratott. Nos, akkor most szavazzuk meg az ilyenképpen módosított jelentést. Elektronikus módon szavazunk, és akkor legalább azt is megnézzük, hogy működik-e. Salvadornak megvan a szavazókártyája? És az EPP-vel is minden rendben? Nos, akkor tehát záró szavazás. Ingenek nincs kártyája, de Salvadornak sem, úgyhogy nem hiába mondtam és Angelika Wertmannnak sincsen, hát akkor mégiscsak hasznos, hogyha szavazunk először. Csak 30 kollégának van meg a szavazókártyája, és 28-nak kéne szavazni. <laughs> Na jó, akkor majd csak elérjük a megfelelő számot. Salvadornak a rabszolgái. Lezárom a szavazást. 27-en szavaztak mellette, és akkor egyel még az 28, senki sem szavazott ellene, és három tartózkodás volt rendben. Gratulálunk tehát, és Franceskának. Most akkor térjünk rá a négyes napi rendi pontra, és pedig a közös állásfoglalása két jelentéstevőnek, tehát társelőadóknak, a 2013-as, tehát a jövő évi költségvetés, általános költségvetéséről. A, akkor valaki akar a jelentéstevők közül hozzászólni? Giovanni Lavia. Köszönöm, elnök úr. Nem nyilatkozatot kívánok tenni, hanem inkább bevezetném a szavazást tekintettel arra, hogy onnan kell kiindulnunk, hogy két témához visszanyúlunk, amelyekről már a múlt héten szavaztunk. De amelyek esetében egy kis technikai kiigazításra lenne szükség, hogy összhangban legyünk azzal, amit a koordinátorok ülésen eldöntöttünk, és a szavazás során túlléptünk ezeken a témákon, anélkül, hogy megfelelő szavazási döntést tudtunk volna hozni ezen témákkal kapcsolatban. Az első téma a gazdasági felügyeleti ügynökségre vonatkozik. Ez része a kompromisszumnak, a bizottság általi költségvetés tervezetnek, és a következetesség okán annak érdekében, hogy ne növeljük az administratív kiadásokat, kiigazítjuk ezt a tételt, annak érdekében, hogy az Ekonszak Bizottság munkájának megfeleljünk azok módosítóit illetően. Tehát itt a három ügynökséggel kapcsolatosan szükség van az ECON szavazás megerősítésére itt eljött. A második technikai kiigazítás az IMCO szakbizottság egy módosítóját érinti, amely tartalékba helyezett 1,5 millió eurót, míg az eredeti IMCO módosítás 3,2 millióról szólt. Most pontosítanunk kell, hogy a tartalékba helyeződik a 12.02.01 költségvetési sorban az egyáltalán fejezetben csak 1,5 millió eurót helyezünk tehát tartalékba. Ezt javasoltam ma délelőtt a koordinátoroknak, és úgy tűnik, hogy széles körű egyetértés alakult ki ezt illetően. A második téma egy szóbeli módosító, amelyet azelőtt meg kellene szavaznunk, mielőtt belevágnánk a szavazásba magába, és ez a szavazólistán első szóbeli módosítóként szerepel. Most nem vizsgáljuk meg az összes véleményt a specializált szakbizottságok részéről ebben az állásfoglalásban, és nem szavazzuk ezeket meg tekintettel arra, hogy nagyon szoros idő állt csak rendelkezésünkre. Itt van tehát a jelentést tevő szóbeli módosítója az E preambulum bekezdésben, és ez a szavazó is a 13-as oldalán szerepel. Merci, Giovanni. Köszönjük szépen. Vogan, Derek Vogan, von. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány rövid megjegyzésem lenne. Általában, amikor szavazunk, akkor az előadóra nézünk, hogy mellette vagy ellene szavazunk. Amikor a 129-esre térünk, akkor lehet, hogy nem fogom ö, ö, feltenni a kezem, mindesre azt mondom, hogy erről szavazzunk a frakciók között a hatos, kompromisszum, a hatos módosító egy kompromisszumos adat, a, módosító, e, és pedig, mert ezt a munkacsoporthoz kellene e, továbbítani, és elfogadták a kollégák ezeket a kompromisszumokat. Aztán a szavazás végén van még két e, külön módosító. Köszönöm szépen, Haftung úr. Köszönöm szépen. A hatos kompromisszum a 136-os módosításhoz tartozik, és szeretném, hogyha erről külön szavaznánk. Gyakran nem történik ez, viszont nagyon is lelkes vagyok a szociálista kollégám módosítója irányában. Bien. Rendben. Ezt a lelkesedést tudomásul vesszük tehát akkor külön szavazunk róla. Nincsen más hozzászólás, mielőtt elkezdenénk a szavazást. Első pont. Ezek a technikai korrekciók. Jöran ezeket bemutatta, és önök előtt van egy táblázat erről. Mellette, köszönöm, ellene, egy ellene tartózkodás, két tartózkodás. Elfogadtuk. Most akkor a szóbeli módosítóval következik. A következő mellette ellene egy tartózkodás, kettő elfogadtuk. Ferrera úrnak az egyes módosító jelentéstevő ellene van mellette, ellene sokan, tartózkodás elutasítva. Második, a Szocialista és Demokrata Frakció mellette a jelen, eh, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas a Gólyétől, a jelentéstevő ellene van mellette, három ellene a többség tartózkodás elutasítva. Há, négyes, Helga Trüppeltől, a jelentéstevő mellette van, mellette, köszönöm, ellene, három, tartózkodás, elfogadva. Ferrera úrtól jön négy. Egyben szavazhatunk róla? Rendben. Mellette? Senki? Ellene? Tartózkodás. Hát, hogyha senki sem védi meg, akkor ejtjük. Két kompatibilis módisító van, az első, Ashworth, mellette egy, ellene a többség, tartózkodás elutasítva. Tízes, Gardia Szabáruval és Joran Fenn mellette. Szocik, és a nem. A tízes módosító indítáról van szó. A szocialista frakció és a GUE mellette van. Ellene mindenki más, tartózkodás, tehát elutasítva. A hármas bekezdés első módosítja mellette ellene. 90 vannak ellene, tartózkodás, a többség mellette van. Ez azt jelenti, hogy azonnal a 15-ös módosítóra térhetünk, ez is kompatibilis, ez Helga Trüppölé, a jelentéstevő ellene van mellette. Aha. Akkor elektronikusan szavazunk. Én is szavazok, ha csak nem mondják nekem, hogy ez nem kívánatos. Il y a un trouble dans la partie féminine du PPE. Az EPP női részlegében, minthogyha valami zavar lenne. A szavazni úgy kell, hogy vagy mellette, vagy ellene, vagy tartó, szavaz az ember, vagy a tartózkodik. Vagy pedig kimegy a teremből. Érthető? Nos, akkor lezárom a szavazást. 19-en mellette, 16-an ellene, senki sem tartózkodott, tehát akkor ezt a módosító indítványt elfogadtuk. Volt ugyan egy kis zavar, de érvényes a szavazás. Most jön a 16-os módosító. Eger és Gorán. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es, Ashworth mellette, Ague. Aha, érdekes. Ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as a liberálisoktól, az előadó mellette van, mellette, ellene. Egy-kettő, tartózkodás, elfogadva. Ötös, 19, Ashworth, a jelentéstevő mellette van, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as a Guétól, a jelentéstevő ö, ellene van, mellette, a GOE és a szocialista frakció mellett ellene tartózkodás elutasítva. 21-es Mulder az előadó mell- ellene van, mellette ellene a többség tartózkodás elutasítva. 23-as Ashworth, az előadó ellene van, mellette kettő, három, négy. Ellene, köszönöm, tartózkodás elutasítva. 24 a Góétől, az előadó ellene van, mellette a Góé e és a szocialisták ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös, én vagyok a szerzője, a jelentéstevő mellette van, mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadva. Köszönöm ezt a szerető tar- tá- öm, támogatást. Három Ashworth módosító jön, az előadó ellene van, egyben szavazhatunk? Mellette? Nem. Nem, akkor először a 26-osról szavazunk, mellette egy, kettő, ellene, a többség tartózkodás elutasítva. 27-es, mellette, kettő, ellene, köszönöm, tartózkodás elutasítva. 28-as, mellette, egy, kettő, ellene, köszönöm, tartózkodás elutasítva. 29-es, a jelentéstevő mellette van, ö, mellette, ellene, tartózkodás, tartózkodás elfogadva. 30-as, még mindig Ashworth, most az előadó ellene van, mellette, senki ellene, tartózkodás elutasítva. 31-es Jan Muldertől előadó ellene, mellette ilyen frakciója, és még ketten ellene. Köszönöm, tartózkodás, elutasítva. 32-es, Richard Ashworth-től, a jelentéstevő ellene van, mellette kettő ellene, tartózkodás, elutasítva. 33-as, szociális frakciói mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 34-es, én vagyok a szerzője. Jöran, a szóbeli módosítót szeretnéd bemutatni? Igen. A 34-eshez szeretnék egy szóbeli módosított megrendelni. Tehát, hogy a tagállamok győződjenek meg róla, hogy azok a becslések, amiket a bizottságnak küldön, küldenek, és ez a bizottság kifizetési javaslataihoz kapcsolódik, ezt minden tagállamban politikai szinten tanúsítatni kell. Nos, ehhez magyarázatot fűznék. Ez egy nagyon lényeges politikai szempontból nagyon lényeges kérés. Ennek a következménye, amit mi a, az előadókkal vontunk le, e a három oldalú tárgyalások után, ami két héttel ezelőtt volt, Mavrionis miniszter, soros elnökségi miniszter, és Lewandowski biztos úrral tettük ezt. És ekkor jöttünk rá, hogy a bevezetett módszer, amit a három intézmény vezetett be a kifizetési összegekkel kapcsolatban, az rossz volt. És ez volt az eredete mind azoknak a félreértéseknek az évek során, hogy amikor a költségvetésről szavaztunk, és tavaly ez különösen, ez a félreértés különösen kínos volt. mivel a jelenlegi szervezetlenségben mindegyik nemzeti kormány mind nemzeti, mind helyi közösségi szinten azok a szervezetek, amelyek az európai programokat európai szinten irányítanak, a kifizetési eh, és kötelezettségvállalási eh, kifizetésekkel kapcsolatban, kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban az Európai Bizottság főigazgatósának eh, küldik az anyagokat, ők irányítják ugyanis ezeket a programokat. Tehát a regionális vagy a kohéziós alapok azok ehhez a főigazgatósághoz tartoznak. Az oktatási nyilván az oktatási főigazgatósághoz. Ezek a főigazgatóság megnézik a számokat, kritizálják őket, módosítják őket, és elküldik a költségvetési főigazgatósághoz. Ők is megvizsgálják a számokat, összeadják őket, módosítják őket a, a komoly értékelések alapján, és akkor összeadják őket. Az országok legnagyobb részében a pénzügyminiszter ugyanakkor nem tudja, hogy milyen kifizetési előirányzatokat kérnek a nemzeti vagy regionális önkormányzatok és amikor az Európai Bizottság, azaz a Költségvetési Főigazgatóság a kifizetési előirányzatai javaslatait megteszik a következő évre, vagy pedig további kifizetési előirányzatokat kérnek a folyó évre a módosított költségvetési keretében, és ezeket közzé tesszük, és a, köl, a, a, akkor a, a e, pénzügyminiszterek döbbenten látják, hogy sokkal magasabbak az összegek, mint ők gondoltak volna, és ezért azt kérik az Európai Bizottságtól és a költségvetési e, e, bizottságot és a, a költségvetési főigazgatóságot és a parlamentet hibáztatják, mert szerintük nekik van igazuk. Nos, mindezek mind nyilvánosság, tehát a nyilvánosság kizárása nélkül történnek, parlamenti eh, ellenőrzés sincs, sem eh, nemzeti parlamenti eh, ellenőrzés, tehát mindenkit kész tények elé állítanak. És ezért a módosítón keresztül mi azt javasoljuk, hogy másfajta munkamódszert kérjünk az Európai Bizottságtól és a tagállamoktól tehát mindegyik tagállamot fel kell kérni arra, hogy centralizálják a kifizetési előirányzatoknak a, az értékelését minden olyan hatóságtól, akik ezekkel foglalkoznak. Tehát egy tanúsítást kérnek, tehát az igényeknek a tanúsítását, tehát hogy ezek valós igényeket tükröznek, és nem csak úgy hasra ütött számok, tehát tényleg, tényleges igényeket tükröznek. Közzé kell tenni ezeket a számokat azért, hogy ezeket ellenőrizni tudják a nemzeti parlamentek, és utána ezeket a számokat elküldik az Európai Bizottságnak. Hogyha ilyen az eljárás, akkor az egy Európai Bizottságnak ezeket a tanúsított összegeket csak össze kell adni, és nem lesz olyan pénzügyminiszter, aki akkor protestálhat, hiszen mindenki már tanúsította ezeket korábban a saját országában a saját országukban lesz egy olyan hatóság, fölöttük álló hatóság, amely ezeket tanúsította. Nos, tehát erre gondoltunk. Én már ezt megfogalmaztam, de ez nem volt meg, nem felelt meg azon kollégáknak, akik a decentralizált federális szövetségi államoknak a képviselői. Hiszen ott ezeket az összegeket a regionális hatóságok, például a spanyol autonóm közösségek igazgatják. A módosító, a szobeli módosító figyelembe veszi ezeket az országokat, és ezért lehetővé teszi egy olyan megfogalmazást, amelyek figyelembe veszik ezeket a decentralizált országokat, mint Spanyolország. Remélem mindenki megérti, nem csak azok, akik ezt most megszavazzák, hanem a közvélemény is, és mindazok, akik a bizottságot és a tanácsot képviselik. Nos, megértik, hogy milyen politikai szándék van ezek mögött, amely technikai szempontból eléggé szerénynek tűnik. Nos, tehát akkor kiszavazza meg a 34-es módosítót. Köszönöm szépen. Ellene? Senki. Tartózkodás? Köszönöm. Tehát elfogadtuk egyhangulag ezt a módosított 35-ös Salvador Garigától, saját magától. Az előadó mellette van, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es a liberálisoktól. Nem, ezek okafogyottá válnak, akár csak a 43-as és a 71-es. Tehát akkor a 36-os jön Richard Ashworth-től. Az előadó ellene van. Mellette ketten ellene, többség tartózkodás elutasítva. 37-es. Góétól a jelentéstevő ellene van, mellette a GOE és a szocialisták mellette, elete, ellene, tartózkodás, Helga tartózkodik, elutasítva. 38-as, a jelentéstevő mellette van, mellette, ellene, a liberálisok. Tartózkodás, nincs, egy tartózkodás van elfogadva. A kettes kompromisszumos módosítóval kapcsolatban részenként szavazunk. Első, két, eh, eh, első rész, ami úgy kezdődik, hogy underlines lett, és rebuild confidence in the economy a jelentéstevő mellette van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész, has already been critical, egészen addig, hogy reduce them down to 1.27 mellette, ellene a liberálisok. Tartózkodás? Egy. Elfogadtuk. Harmadik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tehát akkor az egész kompromisszumot elfogadtuk, akkor a többi okofogyattá válik. A technikai szóbeli módosítóig Giovanni módosítójáig. Tehát akkor most a 44-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 45-es GUE, a jelentéstevő ellene van, mellette csak a GUE ellene, elutasítva. 46-os, jelentéstevő ellene van, mellette. Na, akkor elektronikusan szavazunk. A 46-osról elektronikusan szavazunk az a benyomásom, hogy egy kis többség mellette van, tehát többen. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 18-an ellene egy tartózkodás, tehát elutasítottuk. 47-es, Eigeltől és Jorantól, a jelentéstevő mellette van, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. a 48-asnak az első része okafogyottá válik, de a második részről szavazunk. Az ellen, adó ellene van, mellette senki, ellene tartózkodás elutasítva. 49-es, a jelentéstevő támogatja, hogyha hozzá tesszük azt, hogy end jobs a GOA támogatja. Mellette ellene egy tartózkodás elfogadva. Utána a 19-es bekezdés, szóbeli módosító, erre nem szavazítunk. Aztán az 50 és az 51-es jön, Helga Trüppöltől, együtt szavazzuk meg őket, mellette Há, négy ellene a többség tartózkodás elutasítva. Az 52-es Helgától az előadó ellene van mellette, ellene tartózkodás ugyanez az eredmény. 53 Barbara Materától a jelentéstevő mellette van, mellette ellene tartózkodás, a liberálisok és a zöldek. Tartózkodás elfogadva. 54-est eh, Barbara visszavonta. 55-ös Salvador Garriga. A jelentéstevő támogatja, ki van mellette. Ellene. Szocialisták. És Helga tartózkodás, köszönöm, elfogadva. 56-os Dominik Riké tollából egy szóbeli módosítóval a jelentéstevő részéről. calls for maintaining, ezt törölni, és uh, decides uh, to maintain uh, kifejezése helyettesíteni, ez bátrabb. Ki van mellette? Ellene? egy ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Következő bekezdés 57-es Richard részéről jelentéstevő ellenzéki van mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 58-as Sague részéről meglepő módon jelentéstevő támogatja. Ki van mellette? Ellene a liberálisok és az EFD és Hartung úr tartózkodás elfogadva. 59-es, amely kompatibilis Jan Mulder tollából, a jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene. Három ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Következő bekezdés, új bekezdés, 60-as módosító Ferreira úr tollából a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene, a nagy többség tartózkodás elutasítva. Következő a 61-es módosító Richard részéről jelentéstevő ellenzéki van mellette. Egyen ellene tartózkodás elutasítva. Következő bekezdés, 62-es módosító ugyanaz a szerzőjelentéstevő ellenzéki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 63-as, a GUE részéről jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene a liberálisok és az FD Hartung úr tartózkodás elutasít, elfogadva. Nézzük a hármas kompromisszumost. A 24-es bekezdéssel kapcsolatban ki van mellette, ki van a kompromisszumos mellett. Ellene hárman tartózkodás elfogadva. És így át is léphetünk a 67-es módosítóra Richard részéről jelentéstevő ellenzi, ki van mellette 67-es. Ellene többség tartózkodás elfogad. Elnézést, javítja magát az elnök, elutasítva 68-as, a jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Következő bekezdés a 26-os, a 62-es módosító következik, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 70-es, ugyanaz a szerző a ellenzéki van mellette. Ellene. A többség tartózkodás elutasítva. 27-es bekezdés. Itt van egy technikai módosító Giovanni részéről, erről nem szavazunk. Nézzük meg a 72-est. Helga részéről a a ellenzéki van mellette. Helga, de nagyon elszigetelt ellene. Tartózkodásra utasítva. Következő bekezdés, 73-as Richard részről jelentést, a ellenzéki van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 74-es. Eider és Gönar részéről jelentéstevő támogatja, ki van mellette. Ellene a liberálisok, az EFD és Hartung úr. Tartózkodás elfogadva. Következő bekezdés, 75-ös módosító Ferreira, úr részéről jelentést a ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 76-os split volt következik, amelyet a szerzők kértek. A módosító szerzői kérték ezt. Az első rész, itt arról lenne szó, hogy töröljünk, hogy töröljük az első részt a Realistic Approach-ig. Ki van emellett? Ki van ezen első rész mellett? Ellene? Tartózkodás? Tehát elutasítottuk. Ami pedig a második részt illeti, a második rész törlését Consider Agriculture Policy-ig a jelentéstevő támogatja, ki van emellett, ellene, tartózkodás. Tehát a második részét a módosítónak elfogadtuk, azaz törölni fogjuk. 77-es, a Tűrűppel, tollából jelentéstevő ellenzik, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 78-as, a GUE részéről jelentéstevő ellenzéki van mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy a többség ellene van, de jobb lenne, ha ellenőriznénk. Elektronikus szavazást tartunk, tehát a 78-asról a jelentéstevő ellenzi. Megnyitom a szavazást. Szavazzunk. Lezárom a szavazást. 14-en mellett, a 22-en ellene tartózkodás nem volt, tehát valóban a nagy többség ellene volt. Nézzük meg a 79-est, Richard részéről a jelentéstevő ki van mellette. Ellene, ellene, tartózkodás, a többség ellene van. 80-as Richard részéről a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 81-es Heider és Göran részéről a jelentést támogatja, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 82 Richard részéről a jelentést ellenzi, ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítva. 83-as Helga részéről jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, meg kell számolnom. 7-en, 80, 90. Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. 84-es liberális frakció tevő támogató, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 85-ös Gerbrandi részéről a jelentéstevő támogatja, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 86-os, amely kompatibilis, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Elektronikusan szavazzunk, hiszen ez a többség bizonyos frakciókat megoszt, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 14-en mellette, 22-en ellene, tartózkodás nem volt, tehát elutasítottuk. Átlépünk a következő oldalra, 87-es. 87-88-ra szavazhatunk ezekről, többen a jelentéstevő ellenzi ezeket. Ki van mellettük? Ellenük? tartózkodás elutasítva. Következő bekezdés 89-es Richard részről jelentéstevő ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ugyanehhez a bekezdéshez a 90-es, a Goer részéről jelentéstevő ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 91-es Helga részéről jelentéstevő ellenzi, itt is ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva ugyanezzel a többséggel, mint az imént. 92-es Richard részéről jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Van ellene a többség, tartózkodás elutasítva. 93-as a Gueris jelentéstevő ellene van, ki van mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94-es, Alexander Alvaro, a szerzője, jelentést Vellenzi ki van mellette. Az ő frakciója ellene tartózkodás elutasítva. Elértünk most a négyes kompromisszumoshoz, a 40-es bekezdésről. Ki van a kompromisszumos mellett? Ellene tartózkodás elfogadva. Ez át is vezet minket a 99-es módosítóhoz, egy a részéről jelentéstevő ellenzéki van mellette. Az ő frakciója és a GUE ellene a többség tartózkodás elutasítva. Százas Richard részéről jelentéstevő ellenzéki van mellette ellene a többség tartózkodás elutasítva. 101-es Richard részéről jelentéstevő ellenzéki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva úgy szintén. 102-es Barbara Matera tollából jelentéstevő támogatja, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. A 103-as kompatibilis-e? Igen, Giovanni azt mondja nekünk, hogy Heider és Barbara kompatibilisek. Most pedig nézzük a 103-ast, ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Lépünk át a következő oldalra, 104-es, Richard részről jelentést a ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A 105-öst visszavonták, ugye, Eider? Itt van viszont a 106-os. Lehet a 106-107-ről tömbben szavazni? Nem. 106-os, a jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene. A liberálisok, az ÖFD és Hartong úr tartózkodás elfogadva. 107 mellette, ellene. Ugyanez, ugyanezek és Helga, de a nagy többség mellette van tartózkodás elfogadva. Most nézzük meg az ötös kompromisszumost. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 111-es következik, Eider részéről jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12 es Richard részéről jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodásra utasítva. 113-as a Guer részéről jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene, sokan, tartózkodás elutasítva. 114-es Richard részéről jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 115-ös, Eider részéről jelentéstevő mellette van, ki támogatja, ellenzi, tartózkodás elfogadva. Következő bekezdés, megint csak van egy szóbeli technikai módosítunk, erről nem kell szavaznunk, de Szavaznunk kell a 116-osról, Richard részéről. Lehet a 116, 117, 118-ról többen szavazni? Nem, rendben. Akkor a 116-osról szavazunk jelentést a ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 117-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 118 mellette. Egy. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Lehet a 119-120-121-ről tömbben szavazni? Igen, ki van mellettük? A jelentéstevő ellenzi ezeket. Nem akarja tömbben való szavazást? Jó, akkor 119-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 120 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 121, mellette ellene tartózkodás elutasítva a 122-est visszavonták, arról tájékoztattak, ilyen. Nem látok ezzel kapcsolatban uh, semmi gondot, és Helbrandi úrral is uh, konzultáltam erről, és szeretnék erről szavazni. Andi? Akkor szavazunk a Gerbrandi módosításról, jelentéstevő támogatja, ki van mellette. Ellene. A szociális is. Tartózkodás. Elfogadva. Érdekes eset ez. Egy, visz, egy visszavont módosítót végül is elfogadtunk. 123-as. Helga Trüppel, a szerzője, jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene, többség tartózkodásra utasítva 124-es a liberális frakció részéről jelentéstevő mellette van, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 125-ös Jutta Hauk tollából egy szóbeli módosítóval a jelentéstevő részéről. Jelentéstevő úr megkapja a szót. A szóbeli módosító egész egyszerűen arra vonatkozik, hogy egyes példákat szeretnénk itt bevezetni, tehát itt a certain agencyhez hozzáfűzném szóbeli módosítóként, such as Europol, e e, az, az e EASR. Itt be is zárom a zárulat, és aztán a szöveg az eredeti módosító szövegének megfelelően folytatódna. Elnök, remek, a, jelen, a módosító szerzője egyetért ezzel. Igen, ki van ezen szóbeli módosító mellett? Ellene? tartózkodás elfogadva a szóbeli módosítóval együtt. 126-os Richard a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Akkor most áttérünk arra a részre, ami a többi intézményt érinti, tehát a másik jelentéstevőre. 127-es Görög részéről jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 128-as a liberális frakció részéről jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, ez is 129-es. A néppárt Egy split voltot kért három részben. Az a módosító, amiről Derek szólt az imént, hogy tudjuk, hogy ellátogattál majd a tanács Strasbourgba, vagy sem. Nos, jelentés tevő lelkismeti szavazást enged. Az első részt illetően ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette ellene. Ellenőriznünk kell elektronikusan a második részt. Sur la deuxième partie, tout le monde... A második részt illetve mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 16 mellett a 18-an ellen elutasítva. Harmadik rész. Ki van mellette? Ellene. Ellenőrizni kell ezt is. Úgy tűnt, hogy megvan a többség, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 14-en ellen egy tartózkodás mellett a harmadik résztet elfogadtuk. Most pedig nézzük meg a következő kompromisszumost, a hatos kompromisszumost, a 136-os nélkül. Göran. Well, even if this... Még akkor is, hogyha ez csalódást okoz Hartung úrnak, de azt javasoltam a jelentéskészítőnek, hogy én támogatom a kompromisszumot, vagyis, hogy elfogadjuk ezt a kompromisszumot, akkor a 136-os módosítomat én visszavonom. But, but Mr. Hartong, Mr. Hartong, if the amendment is withdrawn... Hartong úr, hogyha visszavonják ezt a módosítót, akkor is lehetőség van arra, hogy újra benyújtsa ezt a módosítót a saját nevében, hogy amennyiben ezt kívánja. Oké. Okay. Bien. Donc... Nos, tehát külön szavazunk majd erről a módosítóról. Most a kompromisszumosról szavazunk, az S36-os nélkül. Ki van mellette? Ki van a kompromisszumos mellett? Ellene. Tartózkodás elfogadva. a 136-os módosító, amely nem görön módosítója, hanem Hartongúré, ki van mellette. 136-os. Ön támogatja ezt természetesen. Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. Most pedig áttérünk a 135-ösre Derek tollából, és Dereknek van egy szóbeli módosítója. Ki est dans Amely a szövegben szerepel. A kollégák, ez a módosító a indexáció szót vezeti be. A technika. en fait. Van a technikai módosító mellett, ellene tartózkodás elfogadva. Aztán itt van a 83-as bekezdés, itt van egy szóbeli módosítónk, amelyet Görán Fenn kért. Az airlines szót az air tickets szavakkal helyettesítenénk ennek értelmében. Ezt a 136-os lefette volna, de mi azt elutasítottuk, tehát most erről szavaznunk kell. A jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ki van az air tickets mellett, ellene tartózkodás elfogadva. Aztán a 137-es George Lyon tollából ezt visszavonta a szerző, igen. 138-as, 139-es Görön tollából tömbben lehet szavazni, nem. 138-as, a jelentéstevő mellette van, ki van mellette, ellene. Elektronikus szavazás következik. Voté, Szavazzanak, kérem. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. 14-en mellette, 20 ellene. Elutasítva. A 139-et illetően a jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene. A liberálisok és hartangúr tartózkodás Helga tartózkodik, elfogadva. Három Ashworth van, erről lehet töm, ezekről lehet többen szavazni. Igen, remek, a a ellenzi, ezeket ki van mellettük. Ellenük. A többség, tartózkodás elutasítva. 143-as Helga tollából a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Ellene. A többség, tartózkodás elutasítva itt van három utolsó eszvert módosító, itt is lett többen szavaznunk. Ki van mellettük? Ellenük? A többség tartózkodás elutasítva. Nos, elértünk a melléklethez minden szakbizottság véleményéhez, amelyeket véleményadásra kértünk, és úgy tekintjük, hogy mindezen vélemények le vannak fedve a szavazás által, amely lezajlott a Költségvetési Szakbizottságban, vagy ezen szavazás eredményeként az adott vélemény okafogyottá válik. Minden esetre ez az állásfoglaláshoz lesz mellékletként hozzáfűzve. Záró szavazás következik, elektronikus szavazás az állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Szavazzunk. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, ketten ellenő tartózkodás mellett gratulálok a jelentéstevőknek ehhez a remek munkához, amely nagyon sok erőfeszítés megkoronazása és a számadatokkal kapcsolatos szavazás végét is jelenti a múlt heti ö, szavazásunkat követően. Folytatjuk a szavazással, vagy mégsem? A többi szavazásra inkább ma délután kerül majd sor, mivel az EGF tárgyában még nincs kész minden frakció a szavazásra. Tehát ma délelőttre a szavazás végére értünk, és át is léphetünk a vitára az időközi jelentéssel kapcsolatosan. Jelentéstevő Reimer úr kapja meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, állnak úr, kedves kollégák! Már hétfő délután egy kisebb körben megtartottuk az első eszmecserénket ezen időközi jelentéssel kapcsolatban. 202 darab módosító érkezett, és a hétfői vita után Ivano Kálfin, illetve Hiu maga megpróbáltuk a megfelelő kompromisszumokat megvitatni, ugyanúgy, mint a saját források, fejezetnél Janssen azt, illetve Dehane úr megpróbáltak megtalálni a kompromisszumokat, ezek is részei ennek a jelentésnek. Hétfő délután, illetve kedden Wir Hétfőn és kedden két körben megpróbáltuk ezeket a módosítókat amennyire lehetséges integrálni, anélkül, hogy a jelentés fővonalát elveszítettük volna. 27 darab kompromisszum született, amely előterjeszthető, és vannak már szóbeli módosítók is ezzel kapcsolatban. De hadd mondjam el egyértelműen, hogy ez az időközi jelentés a szabályzatunk értelmében arra szolgál, hogy meggyorsítsuk, megkönnyítsük a pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalásokat, és a szabizottságban, majd a plenárison, október 23-án a szavazások után egyfajta e, tanácsnak intézett e, ajánlatot tegyünk, és megmutassuk azt, hogy mi képes vagyunk tárgyalni a több éves pénzügyi keretről, illetve az intézményközi megállapodásról, főleg annak tükrében, hogy jelenleg gyorsított eljárás folyik a tanács részéről is, amelynek még nem tudjuk a kimenetét, de mindenképpen az Európai Tanács november 22 ai 23-ai külön ülésére fel kell fegyverkeznünk, és ez, ez, erre szolgál ez az időközi jelentés, és ezért emeltük ki azokat a témákat, amelyeket már korábban is kidolgoztunk a SURE szabadság jelentésére alapoztunk, megvizsgáltuk a 2020-as stratégia integrálási lehetőségeit a növekedés foglalkoztás szempontjából, a kiadások nagyságát megvizsgáltuk, a jobb költekezés kérdését megvizsgáltuk, illetve a nagy projektek kiszervezését is megvizsgáltuk, a futamidő kérdése is felmerült, az idő, ideig, um, időközi revízió, tehát nem áttekintés, hanem revízió, illetve egy rugalmasabb költségvetési keret létrehozása, a költségvetés egységessége is szóba került, és volt egy fejezet a saját forrásokról és Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy annak függvényében hogyan, hogyan fogadják az ajánlatunkat a tanács elnöksége részéről, illetve figyelembe véve az Európai Tanács elnökének Rompoly úr tevékenységeit, novemberben a tanács részéről még egy kiegészítő állásralást kaphatunk, és ennek alapján már majd leszögezhetjük a saját elképzeléseinket. De hát amint most benyújtunk, ez az a tárgyalási ajánlatunk, szeretnénk gyorsan eljárni, de szeretnénk minőségileg felépni, és szeretnénk, hogyha az év végéig sikerülne ezt elintézni. Ez mindenkinek az érdekében áll. Ezen módosítókkal, ezekkel a kompromisszumokkal, ezek a megfelelő pontokat próbáltunk napjára nem tartani. Persze szükség van a megfelelő finanszírozásra, de minőségre is. Tehát az M, a több éves pénzügyi szóló tárgyalás, illetve a több éves programok biztosságát kell szavatolnunk, de ez kötődik a rugalmassághoz is, a futamidőkhöz is, amelyek egyre és minél, minél bonyolultabbak a számok, annál nagyobb rugalmasságra lesz szükség, mert különben nehéz lesz a helyzet, és áttörésre van szükség a saját források területén is. Ezek azok a súlypontok, amelyekre mindenképpen koncentrálnunk kell. Mielőtt még Kelfin kollégám is megkapná a szót, Szeretném elmondani azt, hogy kitűnő volt az együttműködés, és a titkárság munkatársai és a tanácsadók is kitűnően együttműködtek velünk. De hogy ez lenni szokott, nem áll meg a világ, újabb elemek is meglephetnek bennünket, ezeket mi nem tudjuk belátni még ma, viszont ezekkel számolnunk kell a stratégiai mérlegelésünk során mindannyian láthattuk, hogy a munkacsoportban, eh, az elnök munkacsoportjában minden, mind állandóan beszélnek az eurózóna költségvetéséről. Egyrésztről hallhatjuk, hogy mit mond a brit miniszterelnök, aki ezt támogatja, ugye, egyetemi okokból kifolyólag, viszont vannak olyan tagállamok is, amelyek egyértelműen egyfajta kiutat keresnek a a fiskális paktum integrációjának vétója miatt is nem szeretnének egy hasonló helyzetbe kerülni, de ugyanakkor egy ilyenfajta út nagyon sok kérdést vet fel. Hiszen az megfontolás, hogy a költségvetés konszolidálása és a költségvetési fegyelem mellett még valamit tehessünk az eurózóna területén ez egy nagyon érdekes kihívás, amit nem szabad elfelejtenünk, és arra is emlékezni kell, hogy az Európai Parlament és főként az elnökünk ahhoz ragaszkodott, hogy a 30, 60 milliárd az első euró öm, mentő csomagból az a költségvetésből jelöljön ki, tehát már vannak mindenképpen olyan költségvetési aktivitások, amelyek az eurózónára vonatkoznak. A kérdés az azt, hogy miért nem lehetne így tovább haladni. Már csak ezért is meg kell beszélnünk ezt, mert nagyon sok párhuzamos tevékenység folyik ebben a munkacsoportban is, eh, ahol egyébként Schulz elnök úr vendégként eh, eh, részt vehet, vannak más jelentések is itt az Európai Parlamentben, és mindenképpen felelősségünk van a több éves pénzügyi keret kapcsán. Mert nem lehet az, hogy eh, egy olyan eredmény jön létre, vagyis hogy csökkentjük a számokat a többes pénzügyi keretben, és egyeteműen eh, utalunk arra, hogy végezetül majd lesz egy vita az eszközfelhasználással az eurózóna esetében, és eh, ez nem áll összefüggésben a többes pénzügyi kerettel. Nem vagyok jogász, de ha jól értelmezem, ez megsérti az európai szerződések alapvető elveit. Az euró a szerződésből fakad, és az, hogyha valaki nem tagja az eurozónának, az a nem normális dolog idézőjelben. Euro anzuschließen. És ez a vita amit mi nem lehet persze értékelni jelenleg, ezen ez azt jelenti, hogy el kell gondolkodnunk a stratégiáink, illetve tárgyalási pozícióink kapcsán. Nem lehet az, hogy a szabályos eset, vagyis az, hogy az erős euró, amely a belső piac középpontjában áll, 17 tagállammal, és valószínűleg továbbiek is atlakoznak majd. Nem lehet az, hogy ezt kiszervezzék, és és hogy a mag tartalmazza a gyengébb elemeit az Európai Uniónak, ez nem lehet. Ez nem felel meg az Európai Unió integrációs folyamatának szerintem, és ezért a további kormányközi fellépést mindenképpen foglalkoznia kell a demokratizációs folyamat és a Lisszaboni szerződése. Tehát mindenképpen el kell azon gondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk ezeket a nyilatkozatokat feldolgozni, valószínűleg nem egy kiegészítő módosítás által, de mindenképpen szeretném, hogyha a frakciók még egyszer elgondolkodnának ezen, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy ne csak a költségvetés egységességének megfogalmazása után, illetve a Görán Femféle 175-ös módosító által, hanem másfajta megfogalmazások által is a függelékekben, a reagáljunk ezekre a kérdésekre, mert lehet, hogy egy olyan fajta dinamika alakul ki ebben a folyamatban, amelyet már nem tudunk megáll- megállítani, és nem tudunk majd befolyásolni sem. Ezért szeretném még lezárásként azt mondani, hogy a Költségvetési Szabizottsági szavazás után ezen jelentés mellékletébe ö, csatoljunk egy munkadokumentumot, ahol azokat a szolgált intézményközi megállapodásainkat kiegészítjük azért, hogy ezáltal képesek leszünk majd arra, hogy reagáljunk a tanácsi tárgyalásokra. Merci, monsieur le Köszönöm, jelentéstevő úr, Iványló. Thank you, Mr. Chair. Just a, uh, uh, a few additions. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először szeretném megköszönni a titkárságnak a segítségeket, hiszen intenzíven tudtunk így dolgozni. A kollégák a többi politikai frakcióból szorosan együttműködünk velük. A kompromisszumok nagyon nehéz megállapodások eredményei, de megpróbáltunk egy olyan dokumentumot létrehozni, amely a legnagyobb többség támogatását élvezhette, hiszen ez nagyon fontos a parlament számára. A, megtartottuk a jelentésnek az értelmét, és azt a fogalmat, hogy ennek a jelentésnek a tényei az MFF-el kell, hogy kapcsolatban legyenek. Nem feltétlenül a társdöntéssel kapcsolatban próbáltunk mindent szembe, szem előtt tartani, de minden esetre próbáltuk ezeket minél kisebb számra csökkenteni. Azt hiszem, hogy a kompromisszumokban a legtöbb gondolat tükröződik, és szeretném mindenkinek megköszönni, hogy e, ezeket a módosítókat benyújtották, mert sokat javítottak a jelentésen. Csak két dolgot szeretnék mondani ahhoz, amit Ráj már mondott. A következő MFF-fel e, több e, kapcsolatban több témával is kapcsolatunk, például a nők felkészítésére és a többi, de ehhez másik költségvetés is kell, és ezt nem hagyhatjuk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Már 11 ország aláírta az FTP-vel kapcsolatos dokumentumot, ez jó dolog, de meg kell még várni, hogy ez melyik költségvetésbe eh, kerül. Ez a eh, vita az MFF-el, tehát a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos, hiszen még ezek a kérdések nagyon kezdetleges formában vannak, eh, nem tudjuk, hogy a parlamenti kollégákat bevonják-e vagy nem. Minden esetre ezeket a kérdéseket szoros figyelemmel kell követni. Épp ezért azt hiszem, hogy ebben a jelentésben és a, a ma délután megszavazandó jelentésben biztosítani kell, hol, hogy mi a közösségi módszerhez ragaszkodunk, ez lesz az álláspontunk, hiszen ha nem tudjuk, hogy milyen lesz az európai parlament költségvetése, akkor mindezeket a számokat figyelembe kell venni. Jean-Luc. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ahogy Reimer és Ivajló is elmondta, Janssen asszony és jó magam dolgoztunk a saját erőforrások fejezeten. Javaslatokat fogalmaztunk meg a módosítókat illetően és Bizonyára tudják, hogy mi is a célja ennek a jelentésnek, amellett, hogy pontosítani szeretnénk a politikai elképzeléseinket az MFF, illetve a saját források között, ezt megpróbáltuk megfogalmazni. 5-6 pontban ezt megfogalmaztuk az állásorolásban de szeretnék csatlakozni azokhoz a megjegyzésekhez, amiket a két előttem szóló mondott, vagyis a saját források kapcsán is. Itt pozitív elem itt az, hogy 11 tagállam egy megerősített együttműködést írtak alá az FTT-vel kapcsolatban, viszont ezt a dossziét is áthatja a párhuzamos vita, hiszen azt hallhattuk, hogy a megerősített FTT-t akarják felhasználni a külön euró költségvetés finanszírozására. Az MFF-en belül ez aláásná a saját erőforrásokat, és ezért nagyon fontos az, hogy egy hatékony vitát folytassunk erről, főként arról is, ami az euróköltségvetésről ö, mostanában ö, folyik. Ezen kívül az Európai Bizottság javaslatára is reagáltam a javaslataimban például a héja, e illetve áfa bevételek kapcsán, mint saját források kapcsán, leírtuk azt, hogy azt szeretnénk, hogyha a héja e megmaradna a saját erőforrások között, még a tanácsban egy olyan fajta tendencia van, hogy ezt eltöröljék, és a GNI-t pedig növeljék. Javaslatot tettünk arra, hogy a hiátát támogassuk. Köszönöm. Ann Jensen. Köszönjük, Ann Jensen. Köszönöm szépen. Az én véleményem is az, hogy eh, Reimer és Velo nagyon kemény munkát végzett, de az eredmény nagyon jó, hiszen biztosították azt, hogy a jelentés az nem ismétlés lesz, és nem eh, helytelen utat követ. A saját forrásokat illetően csak kevés hozzátenni valom van. Azt hiszem nagyon fontos, hogy lerögzítsük a, ebben a jelentésben, hogy milyennek kell lenni a politikai megállapodásnak. Tehát, hogy az MFF-hez csak akkor lesz megállapodás, hogyha a saját forrásokat illetően van politikai megállapodás. A, különösen az a fontos, hogyha a saját források kérdését nem ö, oldják meg, akkor a tagállamokban a GNI csökkenni fog, és akkor az új saját forrásokkal kapcsolatban új javaslatok fognak történni. Épp ezért kértük az intézményektől, hogy a saját új források azt jelentik, hogy ez a tagállamoknak a költségvetését csökkenti, tehát ezt nagyon ügyesen fogalmazták meg. Köszönjük, Jan és köszönöm az előadóknak is. Salvador Gariga kért szót. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy néhány kolléga problémákat láthat ezekkel a módosítókkal kapcsolatban. Mindenesetre eh, gratulálni szeretnék a négy kollégának, aki előkészítette ezt a jelentést, eh, hiszen ez nagyon jó alap a tárgyalásokra, amikor a tanácssal kezdünk tárgyalásokat. Ezek azt hiszem a 2011-es jelentésre támaszkodik, és ez azt jelenti, hogy a tanácssal realista tárgyalásokat folytathatunk. Úgy tűnik számomra, hogy a tanács nem csak a parlament, hanem a bizottság javaslatában szereplő számokat is csökkenteni akarja. Ez a jelentés a tanácsra gyakorolt nyomásnak más lehetőségeit is felvázolja, különösen amikor a rogalmasságról van szó. Hiszen, hogyha a különböző közösségi programokra nincs meg a megfelelő összeg, akkor legalább a, a költségvetésben az alapokhoz kapcsolatban megfelelő ragalmasságot kell biztosítani. Ez nem annyira politikai, mint egy technikai kérdés. Tehát ezért azt kérem a többi frakciótól, hogy a kompromisszumos módosítókat vegyék figyelembe, hiszen azt hiszem, ez közös kiindulási alap. Persze biztosan van olyan, amivel nem értenek egyet, de azt hiszem, hogy a kompromisszumos módosítók alapul szolgálhatnak mindannyiunk számára. Ha nem támogatnak bennünket a frakciók, akkor ez a konszenzus nem valósul meg. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Helga Trüppel, először is szeretném világos tenni, hogy közös érdekünk kell, hogy legyen, hogy több saját forrást kapjunk az EU részére, hogy függetlenebbek legyünk. Azt hiszem, hogy a többség körében ez nem vitatott. Ezen túlmenően világossá kell tenni, hogyha ezen tárgyalásokba bocsátkozunk, akkor parlament nézőpontjából a közvélemény felé kell ezt kommunikálni, hogy nem vagyunk készek arra, hogy egy olyan játszmába bocsájtkozzunk, amikor a többéves pénzügyi keretről folyó tárgyalásokat azáltal beszűkítsük, hogy viták folynak egy külön euróvezeti költségvetésről. Egy új kormányközi szerződésre van ö, szükség. Ez egy új kormány eszköz lesz, ahol is a parlament ö, jogait beszűkítik. Ez egy olyan politikai helyzet, ahol is sokan joggal ö, követelik a több európai demokráciát. Ez döntő eszköz a költségvetési ellenőrzés szempontjából tehát úgy vélem, hogy nagyon világosan ki kell mondanunk, hogy hol van a határ a parlament számára. Néhány idézetet szeretnék önökkel megosztani, amit most az EU Observerben olvastam, és most áttérek angolra. Az EU csúcs a külön költségvetéseket támogatja. Az EU tagállamok szeretnék a saját költségvetéseket alkalmazni az EU költségvetésén kívül és ezen kívül van még egy másik idézet is. A legutóbbi megfogalmazása a saját erőforrásnak már azt jelzi, hogy van egyfajta konszenzus a tagállamok között, hogy nem szabad kihatni a jelenlegi EU 2014-es 20-as tárgyalásokra, még a nem euró országok esetében is így van, akik általában nem szeretik a kétsebességes Európát, de most már kezdik elfogadni azt az elképzelést, akkor, hogyha ez nem fog kevesebb pénzt jelenteni a közös ö, fazékban. A lengyel illetékes miniszter azt mondta, hogy hogy, hogy nem ellenzik azt a két külön költségvetés lesz, és ez nem az január 1 fog bekövetkezni úgysem. Még nem egészen kiforrott ez az elképzelés, és nem könnyű elképzelni azt, hogy 2004-től kezdve ez már működni fog. A lengyel miniszter elmondta azt, hogy senki nem tudja még, hogy az extra költségvetést hogyan fogják felhasználni. Valószínűleg ez a gazdasági politikákhoz hatékos, egy versenyképességhez fog kötődni az eurózónában, és az erről a témáról szóló viták valószínűleg nem fogják ezt, nem fognak hamar megszűnni. Cameron úr azt mondta, hogy lesz majd egy olyan idő, amikor két európai költségvetésre lesz szükség, egyik a euró számára azért, mert támogatni kell egymást itt sokkal jobban, és lesz egy széles akkori költségvetés mindenki számára. Tehát már láthatjuk azt, hogy milyen kockázatok vannak itt, mi forog kockán, és úgy gondolom, hogy a parlamentnek mindenképpen meg kell védenünk az érdekeinket, és úgy gondolom, hogy a saját forrásokra lehetőség van, és remélhetőleg sokkal, sokkal jobban ezt befektetni majd a megfelelő területeken, de mindenképpen egy európai költségvetésre van szükség, ezt szeretnénk leszögezni majd az adott pillanatban. Merci, Elga. Köszönöm, Helga. Jan Mulder következik. Nem uh, szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni az jelentéstevőnek, hogy sikerült eh, minél jobb kompromisszumot elérni, hiszen eh, ezekben az időkben nagyon fontos, hogy a parlament egy egyesített frontot mutasson a tanácssal szemben. És nagyon fontos, hogy ezt fenntartsuk. Épp ezért nem kell ragaszkodni egyes pontokhoz vagy módosítókhoz, tehát egységes képet kell mutatni. Aztán nézzük a különböző híreket, amik itt most körbejárnak. Tehát, hogy lesz egy külön költségvetése az eurozónának, stb. Azt hiszem, hogy most nagyon fontos, hogy a bizottság világos álláspontot képviseljen. Tehát, hogy a szerződéssel kapcsolatban mi is a helyzet én magam sem vagyok ebben biztos, hogy ez milyen, de a bizottságnak van kezdeményezési joga, és ennek alapján a tanács és a parlament fog dönteni. Hát most mi lesz a bizottságnak az álláspontja a külön költségvetési javaslatokkal kapcsolatban? Nagyon fontos lesz ez az álláspont, és nem hiszem, hogy a tanács szeptember 22-én november 22-én vagy 23-án eh, valamilyen döntésre jut. Nem tudom, hogy akkor ennek alapján nekünk a bizottsággal újra kell tárgyalni. Erre a helyzetre eh, nagyon jó jogi tanácsot kell kérnünk, tehát hogy milyen is a helyzet. Köszönöm szépen. Köszönjük, jutta Juttahaug. Ja, ich habe mich gemeldet für... Äh, Azért jelentkeztem, mert ez az európai költségvetés, nos, azzal, amit Reimer és Iváró elmondott, egyetértek, de látom, hogy itt az időközi jelentéssel ugyanaz a nehézségünk van, mint ami számomra mindig is nehézség, ami a Giovanni jelentésnél is felmerült. Itt az ügynökségekről van szó, és érdeklődésem az ügynökségek iránt nem a szocialista frakció érdeklődése, hanem ez frakciókon átnyúló jellegű érdeklődés. Ez európai, az Európai Parlament érdeke. Mm, három éven keresztül dolgoztunk ezzel az intézményközi munkacsoporttal, elértünk egy eredményt, ami júliusban aláírásra került, és most módosítókkal élünk, és ebből kompromisszumok keletkeznek, és ez újra felvizezi az elért eredményeket. Hát ez egész egyszerűen nem lehetséges. Ebben az intézményközi munkacsoportban valamennyi frakció, vagy szinte valamennyi frakció részt vett, és együttműködött. Ebből a szakbizottságból hárman, Annie Jensen, Inge Gressle és jó magam, vettünk részt ebben a munkacsoportban. Valamennyi kollégát elláttuk az információkkal, tájékoztatással, nem voltunk titkos kör, nem csupán vitáztunk, hanem mindenki szemére rendelkezésre bocsátottuk az információkat, hogyha most állandóan módosítók jönnek, amelyek úgy tesznek, mintha valami egészen új elképzelés lenne, és az lenne a lehető legjobb, amit ki lehet jelenteni az ügynökségeket illetően. Nos, akkor valamennyi kollégának csak azt ajánlhatom, hogy kérem, hogy a közös megközelítést olvassák át gondosan, és azt is, amiben a bizottsággal megállapodtunk, azaz, hogy ez év végéig, sajnos Mónika most nincs itt, ugyanis én most felerészben Monika Holmeyer helyett beszélek, és Jan Gebrandi sincs itt, neki is mindent megismételhetek majd. Tehát kérem, hogy mindenki olvassa át ezeket a dolgokat, amiben megállapodtunk. Most a bizottság le fogja dolgozni mindazt, amiben mi már megállapodtunk, és itt arról van szó, hogy objektív kritériumokat szolgáltasson, amiben mi megbízhatunk, nem csupán mi, hiszen mi a jogalkotás egy része vagyunk csupán, hanem a tanács is. Tehát ezekben meg kell tudnunk bízni, ezekben a kritériumokban, hogy vagy véglegesen bezárjunk egyes ügynökségeket, vagy pedig egyes ügynökségeket összeolvasszunk. Hogy így aztán a forrásokat hatékonyabban tudjuk elkölteni. De kérem, most már nem várhatunk, és mindaz, ami a Common Approach-ban szerepel, azt véghez kell vinnünk, és most nézzük meg itt például a 21-es kompromisszumot, ami nagyon sok más dolgot is magában foglal, de hát ezt egyszerűen nem hagyhatjuk így. Még a szavazás előtt szívesen megtettem volna ezt, hogy beszámolok ezekről részletesebben a Giovanni jelentés szavazás előtt, de erre nem volt lehetőség. Azt hiszem, hogy nem kellene a saját munkánkat állandóan kicsinyíteni. Úgy teszünk, mint hogyha amit egyszer már elértünk a tanácssal szemben, vagy amit a bizottságnál elértünk, azt aztán újra kétségbe vonjuk, és mintha mindent mindig újra előről kellene kezdenünk. Tessék? amit most osztottak ki, abban a 21-es volt az a módosító. Most nem tudtam hirtelen megnézni, de az ügynökségekre hivatkoztam csak ezzel. Aztán az ügynökségekkel kapcsolatban, amit el kell mondani, nos itt a Common Approach az lehetne egy hivatkozási keretünk. Ez lenne minden. Merci, Jutta. Köszönöm szépen, Jutta. Most akkor a koordinátorok következnek, Jörán Ferm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az előadóknak hatalmas köszönet jár, mert kiváló munkát végeztek, és bölcs döntés volt, hogy ezekkel a jelentéssel kapcsolatban társ eh, előadók voltak, hiszen így tudunk eh, széleskörű egységet mutatni, hiszen erre szükség van, hogyha a tárgyalások során bármit is el akarunk érni. Remélem, hogy az idő nyomása, amelyet a tagállamokra eh, gyakorolunk majd, az november végére eredményt fog hozni. Persze ez nagyon ambiciózus, de azért pozitív dologként is tekinthetjük azt, hogy ilyen az idő nyomással így gyakorol rájuk hatást. Persze a legrosszabb forgatókönyv szerint vannak olyan, akik szeretnének a költségvetést csökkenteni, másik a, a kohéziós alapokkal akarnak valamit, és akkor, hogy nem marad semmi a kutatásra és a fejlesztésre, valóban ez lenne a legrosszabb forgatókönyv forgatókönyv, remélem ezt el tudjuk kerülni. E, néhány megjegyzés. Először is a kappal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy e, tudom, hogy vannak módosítók, akár a saját frakciómból is, amely szerint a sorról a kapra kapcsolatban a megfogalmazást meg kellene változtatni. Én Lavia kollégával beszéltem, mert a kappa kapcsolatban a saját véleményünkről is szavazunk ma délután, de szerintem az eredeti megfogalmazáshoz ragaszkodni kell, különben problémákat okozunk a kappal kapcsolatban. A másik megjegyzésem mivel az Európa összeköstési

eszköznek a jelentéstevője is vagyok. Úgy látom, hogy a kompromisszum az egy kicsit együtt munkodik, ellentmond annak, amiről már a Költségvetési Bizottságban döntöttünk. Értem az okokat, hiszen az áll itt, hogy az első évben a nemzeti összegeket tiszteletben kellene tartani. Persze mi európai értékeket akarunk létrehozni, és ezért a nemzeti óriási összegű odarendelések kérdése ezt elveszteni. Tehát, hogyha ezt tesszük, akkor ezt az Európa összekötetési eszközt elvesztenénk. Tehát ezt a forma, megformázást, meg a szavazást, meg fogalmazást el tudom fogadni, de tovább nem tudok ennél menni. Nos, a következő kérdés, hogy ragaszkodjunk a saját elv, elveinkhez, mint például az én 170-ös, akkor Kálin kolléga 154-es módosításához. Nem térhetünk el a költségvetés egységének a, a, az elvétől. Tudom, hogy a vitát szoros figyelemmel kell követni, de attól tartok, hogy ha ezt most elfogadjuk, akkor a kétsebességes Európa felé lépünk el. Én ezt elemeztem, és úgy látom, hogy eh, nyilvánvaló, hogyha el fogadjuk azt, hogy az eurozóna országok eh, ezt jobban el tudják fogadni, és nyilvánvalóan az Egyesült Királyság azt akarja, hogy a saját hozzájárulásán még csökkentsünk, de szerintem, hogyha errefelé elmozdulunk, akkor hatalmas problémákat fog okozni. Tehát követni kell azt, hogy mi történik itt, és, és gyorsan. Tehát a határidő a plenárisra, az már megvan. Nézzük, hogy valami új jelentkezik-e, lesz még a koordinátorok ülése, a jelentéstevők ülése. Minden esetre állandóan kövessük, hogy mi történik, mielőtt a végső döntést hozzuk a plenárison való szavazásról de eddig még semmi sem győzött meg az ellenkezőjéről. Tehát ezekhez a módosítókhoz kell ragaszkodnunk. Köszönöm szépen, Jöre. Klute úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szeretnék egy kis kritikát gyakorolni, ugyanis a GUE-t nem hívták meg a kompromisszumos tárgyalásokra, legalábbis az e-mailt nem kaptam meg ezzel kapcsolatban. Mindenképpen örülnék, hogyha a jövőben meghívnának ezekre a tárgyalásokra bennünket, mert a többi többi szakbizottságban is általában meghívnak bennünket. A tartalommal kapcsolatban sok mindent tudok támogatni, és fogunk is támogatni, ami elhangzott a parlament jogával kapcsolatban. Itt egyetértünk, és ez szerintem frakciókor átnyúlóan így van. Szeretném ezt ismételten hangsúlyozni, és a kapcsolattartó csoportban is hangsúlyoztam ezt, viszont szeretném mindenképpen, hogyha megkínálni benneket a kompromisszumos tárgyalásokra. Ja, als, als konkréten Punkt nochmal etwas. Szeretnék még konkrétan valamit mondani a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban, ezt is megemlítik a jelentésben. Jónak tartom, illetve a frakcióm szempontjából üdvözlendő az, hogyha ezt kifejezetten követeljük. Az Econban is nagyon intenzíven megvitatjuk ezt gazdasági szempontból is. Az Econban széleskörű kompromisszum miatt létre, széleskörű hozzájárulás jött létre az egyetértését létre az FTT-vel kapcsolatban, és jó lenne, hogyha ezt még egyszer kifejeznénk, hangsúlyoznánk, és jó lenne, hogyha ez a szabizottságokon átnyúlóan egyfajta jönne ezzel kapcsolatban létre. Benne van ez, de jó lenne, hogyha ezt még hangsúlyosabban követelnénk, hiszen pénzügyi, pénzügyi piaci szempontból, költségvetési szempontból is ez fontos lehet, ez támogathatja a saját forrásokat, és ezt üdvözölném, hogyha ezt még hangsúlyozottabban kiemelnénk. Merci bien. Si... Köszönöm szépen. Sidonia. Szeretnék azokhoz csatlakozni, akik úgy lát, megköszönik a jelentéstevőknek a kompromisszumok előkészítéséhez végzett munkájukban. És Szerintem ezek nagyon jól tükrözik a vitákat, és nagyon jó alapot adnak a holnapi szavazáshoz. Szeretnék néhány három kérdésekkel kapcsolatban megjegyzést tenni. A kompromisszumokkal kapcsolatban, az olyan módosítókkal kapcsolatban, amelyek nem kerültek bele a kompromisszumokba, és harmadikként szeretnék megjegyzéseket tenni az eurozónai költségvetés létrehozását illetően. Nézzük akkor a kompromisszumokkal kapcsolatban. Én ezeket észszerűeknek tartom, és nagyon inkluzívnak és korrektnek. Hogyha most azokról beszélek, amelyekkel problémáim vannak, az nyilván csak különleg, kivétel lesz. A fő kérdés az az éghajlatpolitikával kapcsolatos. Különösen a hatos kompromisszummal kapcsolatban, ahol nehezen tudom támogatni különösen azt a kijelentést, azt, hogy az éghajlat e, változás elleni harcot e, e, minden politikában vegyük be, és hát ez a költségvetésnek 20%-a lenne. Lehet, hogy ez valami olyan, amiben eh, megegyeztünk. Szerintem nem eh, egyeztünk meg ilyen merev eh, megállapításokban. Köszönöm. Jó, tehát a többi az mind rendben van velem a 11-es módosítót illetően. Hát, hogyha itt a kapnak a közvetlen kifizetését, és a vidékfejlesztési alapokat úgy összefogjuk egy kijelentésben, hát az fura lenne, Vagy részenként kellene szavazni róla, vagy még dolgozni rajta. Ugyanis a közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztés az azért ebben a kontextusban nem ugyanazt jelenti. Aztán nézzük a kompromisszumos módosítókat még. Nem, nem, ennyi elég. Most akkor nézzük az egyes módosítókat. Voltak az EU költségvetéssel kapcsolatos alap növekedési kérdések, és ezt mostanában eléggé vitatták, sok vita járt körben, azt illeten, hogy, hogy az EU költségvetés az a növekedést, a munkahelyeket, a beruházást képviseli -e? Szerintem igen, ezt, azt képviseli. Ezért azt kérném a, az előadóktól, hogy azokat a módosítókat támogassák, amelyek ezt húzzák alá. Tehát, hogy az EU költségvetésnek a feladata az, hogy a növekedést szolgálja. Az utolsó kérdés pedig az eurozón költségvetés kérdése. Ezt nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, hogy valami történik. Ugyanakkor nem áll rendelkezésre, rendelkezésre elég tájékoztatás, hiszen nem vonták be a parlamentet az előkészületi munkákba, ennek a valaminek, a, tehát az eurózóna költségvetésnek, euróval vezet költségvetésnek a létrehozásában. Tehát több a kérdés, mint a válasz. Az én fő kérdésem az, hogy a parlamentet hogyan fogják bevonna, bevonni ebbe az euróvezeti költségvetésbe. Számomra ez egyáltalán nem világos, és nagyon is aggasztó, és ha újságot olvas az ember, akkor, akkor ez elég frusztrálónak tartja, ha csak nem tudja nekem valakit megmagyarázni, hogy miről is van szó. És végül pedig szerintem legalább annyit kellene tennünk, hogy, hogy kérjük, hogy a parlamentet vonják be ebbe a folyamatba. Osztom azokat az aggályokat, amelyek az Európai Bizottság álláspontjáról tájékoztató hírek hiányára mutat rá, tehát hogy most létrehoztak-e valamit, vagy nem, egyetérte ezzel, vagy nem. E, ugyanakkor egyelőre tartózkodnék attól, hogy mi világos álláspontot fogalmazzunk meg az euróövezet költségvetéssel kapcsolatban. Szerintem nem realista dolog az, hogy az a, a Böge Kalfin jelentéssel kapcsolatban foglalkozzunk az euróvezet költségvetéssel. Ez nem a célja ennek a, a jelentésnek. Szerintem a jelentésben a novemberi tanácsülésre kell világos, világos álláspontot követni, és az októberi tanácsülésre pedig az euróövezeti költségvetése kapcsolatban kellene világos dolgokat megfogalmazni. Köszönjük, Sidonia Naranaho kolléga. Köszönöm, elnök úr. Próbálok mm, rövidre fogni mondandómat. Az ideig elhangzott észrevételek érdekesek és fontosak, és legtöbben egyet is értek teljes mértékben egyetértek Ferm és Reimer kollégák szavaival azon kezdeményezést illetően, kezdeményezéseket illetően, amelyek kormány körökben egyre inkább szaporodnak, akár az euróvezet költségvetésre gondolunk, akár pedig a pénzügyi tranzakcióból remélt bevételekkel kapcsolatban. Ez megmutatja, hogy az az intézményes gazdasági válság, amelynek környezetében működünk, mindenki számára félelmet keltő. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőknek, akik nagyon fontos munkát végeztek, ugyanakkor nagyon jelentős munkát is nézőpontomból. Már a kompromisszumosok szövege is összetett dolog, de szeretném felhívni a kollégák figyelmét a tízes kompromisszumra, a 21-es bekezdésre gondolok. Az eredeti szövegben ez úgy végződött, should be maintained at level of period 2007-2013. És aztán még hozzáillesztettek egy mondatot, ami, végre, ami szerintem nincs összhangban a jelentés szellemével. Ez a kiegészítés a jogalkotásról beszél, és egy olyan vitára irányítja rá a figyelmet, amely nem része ennek a témának. Itt a tanács általi csökkentésekről van szó a költségvetés tekintetében, és ez a megjegyzés itt ebben a szövegben szerintem a mi szövegünk erejét csökkenti. Az a véleményem, hogy jelentésünknek, szövegünknek a lehető legnagyobb egyetértésre kell találni, hogy minél hatásosabb legyen. Tehát a kollégek figyelmébe ajánlom ezen kis észrevételemet, és különösen remek jelentéstevőink felé fordulok, talán tudnak megoldást találni, mert a 21-es bekezdés eredeti megfogalmazása számomra tökéletesnek tűnt. Elnök, köszönöm. Благодаря много. Аз искам също да поздравя докладчиците, господин Бьоги и Ивайло, за изключително си. Наш jelent és remek, nagyon bátor eljárásmódot választottak a jelentéstevők. Itt a közvetlen kifizetések tekintetében a gazdálkodók részére a kompromisszumok megfelelőek, és ez egy fontos üzenet az olyan gazdálkodók számára, mint akik például Bulgáriában vagy a balti országokban működnek. Fontos, hogy ők egyenlőek legyenek, ugyanazon kritériumoknak kell, hogy megfeleljenek, magas minőségű élelmiszereket kell, hogy előállítsanak, és más követelményeknek is meg kell felelniük. Éppen ezért normális, hogy elvárják, hogy a közvetlen kifizetések, amiket kapnak, egyenlőek legyenek a mások által kapott kifizetésekkel. Gratulálok a jelentéstevőknek és a parlamentnek ez az állásponthoz. Köszönöm. Elnök köszönöm Nagy Nagyesda. Goldman is úr következik. I just want to, to support reporters very strongly for... Csak a 21-es bekezdés 10-es és 11-es kompromisszumával kapcsolatában szeretnék csak szólni. Én támogatom ezt a két kompromisszumot, még akkor is, hogyha az én javaslatomat nem teljesen vették bele. Szerintem ez egy nagyon jó álláspont, és holnap szavazni, meg fogom szavazni. Merci, mon cher collègue. Köszönöm, tisztelt kollégák. Giovanni Lavia következik. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is köszönetet mondok a remek munkáért, amelyet a jelentéstevő kollégák végeztek, és röviden kitérnék a 11-es kompromisszumra, amely a közös mezőgazdasági politikára vonatkozik. Jó magam is benyújtottam néhány módosítót, amelyek bizonyosan szélsőségesebbek, mint a figyelmünkbe ajánlott kompromisszum. Ugyanakkor két szempontot szeretnék kiemelni. Számos módosító van, amelyek az új többéves pénzügyi keretre utalnak, és nem kizárólag a 2013-as költségvetés szintjén való befagyasztásra, hanem a plafonokra, a ceilingekre úgymond a, a korábbi MFF-ben. Szeretném kiemelni, hogy nyilvánvalóan tekintetbe véve azt, hogy most mi a kiadások plafonja és a költségvetés közötti különbség, hát ez nem kevés, ez a differencia. Éppen ezért szeretném felhívni a kollégák figyelmét arra, hogy ö, használják akár a szociálisták módosítóit is egy esetleges kompromisszum kialakítása céljából, illetve a hivatkozások pontosítása céljából. A második ö, megjegyzésem az második, illetve első pillérrel kapcsolatos, ez a két entitás ki egészíti egymást, az első, illetve a második pillér. Tehát ezek egységesítése számomra egy korrekt operációnak tűnik. A harmadik szempont pedig a fennálló különbségek a tagállamok között, a régiók között és a gazdálkodók között. A bizottság javaslatában, ahogyan önök emlékeznek erre, szerepelt egy olyan javaslat, hogy a különbségeket egyharmaddal csökkentsék. Jelenleg zajlik a vita az Agriszakbizottságban, és ott csökkentésekről van szó. A kompromisszumos javaslatban pedig close weg upról van szó, tehát a létező különbségek megszüntetéséről. Nézőpontom szerint ez jobban összhangban van a bizottság javaslatával, azzal is, amiről jelenleg az Agriban vitáznak. Én a closed a reduce-zal helyettesíteném, tehát a fennálló különbségek csökkentéséről van szó. Remek, mondja az elnök. Tisztelt Lavi, a képviselő úr, Inge Gressle következik. Köszönöm. Elmondanám, hogy az MFF-nél eddig jól álltunk, és ez a, az euróvezet költségvetés bejelentés hát egyszer csak így derültékből villámcsapásként érkezett. Ezzel kapcsolatban állást kell foglalnunk. Ez az euróvezet költségvetés mit jelenthet? Ez egy EDF2? És hogyha igen, akkor ez hogyan működik? Hogyan működhetne? Én biztos, hogy nem tudom ezt elfogadni, de az a kérdés, hogy a kormány és államfők döntenek, mint korábban a kormány, a monarchiákban a királyok, a kiadásokról, vagy itt döntésről van szó, vagy akár a nemzeti parlamentek döntéséről. Hát akinek ez az elképzelése született, hát az egyszerűen derült égből kapta villámcseppelszerűen ezt az elképzelést. Azt hiszem, Görennal egyetértve minden hatamunkkal fel kell lépnünk ez ellen az elképzelés ellen, hiszen ez nagyon nehéz helyzetbe hozná Európát. A parlament mindig talált utakat a döntésre, a tanács a probléma, a kollégák, a nem vezeti kollégáknak mondanám, hogy egyszerűen nem igaz, hogy egy ilyen helyzetet ne tudjunk kezelni, tehát minden erőnkkel fel kell lépnünk ezen elképzelés ellen. Köszönöm. Merci Inge. Köszönöm szépen, Inge. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek, hogy állandóan rendelkezésre álltak. Szeretnék, mint szocialista képviselő, két hozzászólásra reagálni, az egyik Jörán Fermé, a másik Jutta Hagé. És pedig, hogy a nyolcas kompromisszumot illetően a kohéziós alap és a másik eszközzel kapcsolatban a bizottság, a, a közlekedési és a regi bizottsággal jól haladnak a munkák. Göránnak azt mondanám, hogy ez a megfogalmazás maximalista, hiszen ennél többet már igazán nem lehet óhajtani, de hogyha szerintem ennél tovább akarnánk menni, akkor az már nem elfogadható, a másik megjegyzése, hogy osztom Jutta megjegyzéseit a 21-es módosítóval kapcsolatban, hiszen szerintem itt az a munkát tükrözi, amit elvégeztünk. És nyilvánvalóan van egy olyan költségvetési elképzelés, hogy nem lehet koordinálni, koncentrálni, de hát azért felteszem a kördöst, hiszen ez a módosító az a saját frankcióktól származik, de nem tudom, hogy itt nem kormány szerveket érdezzünk emek mögött, akik több európai integrációt szeretnének, és hogy ezenek az integrációnak az eszközeit vesztjük ezekkel el. Még egy szó azzal kapcsolatban, hogy az euróövezet költségvetését illetően ez az időket tükrözi, mindenki tudta, hogy az egységes valuta azt is jelentette, hogy vannak olyan országok, amelyek kimaradnak. Hogyha nincsen pénzügyi szolidaritás, akkor nem lehet szolidaritás. Tehát ez ugyanarról a csomagnak a, ugyanannak a csomagnak a két oldala, tehát a valóságban a kérdés nem az, hogy ezt a, az eurózónak költségvetést hogyan fogják irányítani, hiszen ezt úgy kell, mint minden más költségvetést, hanem a kérdés inkább az, hogy azok, akik kívül maradtak az euróövezeten, azok hogy fogják a saját költségvetésüket irányítani. Hiszen a költségvetés az nyilvánvalóan az integrációnak a legnagyobb, legfontosabb eszköze. Tehát itt inkább arról van szó, hogy ez a fejlődés elkerülhetetnek, elkerülhetetlen, tehát nyilván vannak, lennek, lesznek következményei olyan dolgoknak, hogyha például valaki kimarad az övezetből. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nagyon gazdag vitát folytattunk, és, és az előttünk álló problémáknak mindegyik aspektusával foglalkoztunk és tényleg csapatmunkát végeztek a kollégák, hiszen figyelembe vették a különböző véleményeket. Én is szeretnék néhány megjegyzést tenni. Először is szeretnék emlékeztetni, mint ahogy Reimer is megtette, az ütemtervre. Nagyon sűrű ugyanis, tehát szorít az idő. Tehát a jelentésről tulajdonképpen több jelentésről is szó van. Minden esetre az egész MFF csomagról holnap szavazunk. Ha jól értettem, a hozzászólásokból vannak még megvitatandó kérdések. A jövő héten pedig attól függően, hogy a szavazás milyen eredményt hozott, a parlamentnek a költségvetése, tehát a jelentéstevő és én a Költségvetési Bizottság részéről elmegyünk Luxemburgba, ahol az általános ügyek tanácsülésére megyünk, meghívtak bennünket, tehát nem csak meghív, a ciprusi elnökség hívott bennünket, hanem a miniszterekkel, a pénzügyminiszterekkel együtt lesz egy munkaebéd. Tehát a holnapi szavazás nagyon fontos, mert nyilván ez még nem a, ugyan nem a plenáris szavazás, de mindenki tudja a parlamentben és a többi intézményben is, hogy ha hogy nagyon szoros lesz a, a szakbizottságban és a plenárisan való szavazás. Második megjegyzésem hát azért mégis töltsünk egy kis időt ö, azzal, hogy gratuláljunk magunknak a politikai sikerhez, ö, hogy ezt a vitát egyáltalán ö, sikerült megteremteni, tehát a bizonyítás terhét megfordítottuk és még mindezt a szakbizottságban tettünk. Elsők voltunk, akik azt mondták, hogy az európai politikákat nem lehet tovább így folytatni, tehát új európai kompetenciákat nem lehet követni, hogyha a kényszer zubonyban kell a költségvetést, amelyet a nemzeti költségvetések finanszíroznak, nem változtatjuk meg. Ez még a válság előtt is így volt, és ez még súlyosabb lett a válság után. Épp ezért ezt, ezt kezdtük emlegetni, és teljes szkepticizmussal, ironiával találkoztunk emlékszem, hogy 2011 nyarán, amikor Lewandowski biztos úr elkezdte a bizottság nevében, elkezdett foglalkozni a mi elemzéseinkkel, az hatalmas felháborodást okozott a pénzügyminisztereknél. Most már mi konkrét javaslatokkal álltunk elő, és végül is Senki sem vitatja, hogy át kell tekinteni a megtérülésnek a kérdését, és ennek a célkitűzésnek a e, tartalmát és a hatását is meg kell vizsgálni, de mi most éppen a biztosítás terhét azokra fordítjuk át, akik a status quo a jelenlegi helyzetet akarják megtartani. És a parlamentnek a ragaszkodásának köszönhető a 2011 költségvetés szavazása kapcsán, hogy ezt a kérdést egyáltalán most már tárgyalhatjuk. Ez azt bizonyítja, hogy amikor a parlament rámutat egy valaki vala, valós problémára, és az Európai Bizottságtól azt kéri, hogy konkrét javaslatokkal álljon elő, akkor bizony előre tudunk lépni. Minden esetre a pénzügyi tranzakciók adójával kapcsolatban már elindítottuk ezeket a kérdéseket, és olyan jogalapot javasolnak, amelynek semmi kér, köze az európai költségvetéshez, és azt mondják, hogy a saját forrásokból legyen ez az adó. Ma pedig tegnap óta olyan helyzet állt elő, ahol a megerősített együttműködésének a lehetősége már fennáll. Tehát számunkra ez egy újabb siker, hiszen a kezdeték, kezdetekkor a pénzügyi tranzakciók adá, adóját illetően teljes szkepticizmussal találkoztunk azzal a megjegyzéssel, hogy bizonyos országok, az Egyesült Királyság, Sved, Svédország, stb. más országok sosem fogják ezt eh, elfogadni, és hogy ez már is egy halott ötlet. Nem. Most egy megerősített eh, együttműködés felé tartunk. Persze, nyilvánvalóan nem fog annyi pénzt hozni, mint hogyha mind a 27 ország benne lenne, de jogi szint szempontból lehetséges, és politikai szempontból is, hogy hogy ezt az adót felhasználhatjuk arra, hogy az európai költségvetéshez való hozzájárulásokat bizonyos országok csökkenthessék. Most már nem 9, hanem 11 ország van, akik ezt a kezdeményezést aláírták, épp ezért az Európai Bizottság a szerződésben lévő eljárás szerint elő kell, hogy álljon a megerősített együttműködés jogi eszközével. Tehát tulajdonképpen elegendő a tanulcs, tanács kebelében a minősített többséggel, azért, hogy a megerősített együttműködés elindulhasson. A az Egyesült Királyság az jelezte, hogy ő nem fog részt venni, de nem támaszt akadályokat. Tehát épp ezért ez a megerősített egyetműködés egyre valószínűbbé válik. Nos, amikor eljön ez a nap, akkor ugyan nagyon kétségesek lesznek a feltételek, hogy hogyan lehet felhasználni azokat a forrásokat, amelyeket eh, ennek alapján begyűjtenek. Hiszen a 27 tagállamban jelenleg négy kategóriája van az államoknak. Vannak azok az államok, akik nem akarják ezt, tehát nem fognak részt venni a megerősített együttműködésben. Vannak azok az országok, akiket érdekel ez a pénzügyi tranzakciós adó, azzal a feltétellel, hogy az csak a nemzeti költségvetésekbe folyhat be. Aztán vannak azok az országok, akik a parlament álláspontját el tudják fogadni, és azt akarják, hogy ez az adó finanszírozza, talán nem kizárólag, de legalább részben, nagy részben az európai költségvetést. És aztán vannak olyan országok, akik kétségkívül kívül és azt mondjam, hogy kétség kívül, de hát még hivatal, azért, mert nincs még hivatalos álláspont, ugyanakkor zárt ajtók között sok mindent mondanak, azt, hogy akik támogatják, hogy az pénzügyi tranzakciók adója az az eurózóna, euróövezet költségvetését finanszírozza, vagy pedig egy olyan garanciát, amire szükséges lesz az európai stabilitási mechanizmus például, vagy más ilyenfajta alap. Tehát legalább kilenc négy különböző kategóriája van, akik ilyen módon állnak hozzá ezekhez a tervekhez. A jó hír számunkra az, hogy, hogy e, egyáltalán létezik ez, hogy, hogy elindult ez a mozgalom, és most van alapunk ahhoz, hogy úgy gondoljuk, hogy sikerül majd valamilyen fajta politikai egyetértése jutni a saját források rendszerét illetően. De épp ezért ez az adó nagyon fontos. Utolsó megjegyzésem. Az euróövezet központi költségvetés tervezetével kapcsolatban ezt a gondolatot először nyilvánosan egy Van Rompuy úr által írt kétsoros nyilatkozat indította el. Sokan azt fogják mondani, hogy a parlamentet ne állítsák késztények elő, hiszen a parlamentet is be kell ebbe vonni mi nem akadályozhatjuk meg a kormányokat, sem Van Rompuy úr, elnök urat sem, hogy előálljanak bizonyos gondolatokkal, de ez egy újabb példa arra, ahol látjuk, amikor látjuk, hogy az igazi döntések az európai politika irányának, irányáról szóló döntéseket nem az Európai Bizottság hozzá, hanem az Európai Tanács, vagy akár maga az Európai Tanács elnöke. Ez a parlamentnek alapvető problémát okoz, és pedig hogyan tudjuk a jogalkatói hatáskörünkben megőrizni, vagy növelni a politikai hatásunkat, azon szervvel szemben, ahol a valós döntések születnek. És ez pedig nem a minisztertanács már. Nyilván erre a kérdéssel, kérdésre rá kell még törni, az AFKO-val, az elnökök értekezletéssel, és ez nem csak a költségvetési problémákkal kapcsolatos, hanem minden olyan kérdésre, mint például a bankunió, hiszen ők is részt vesznek ebben a problémában, hiszen ugyanezek a problémák jelentkeznek ott is. Ugyanakkor jól látható, hogy ez a gondolat nem csak a fan Rompuy úr eh, gazdag képzeletének a szüleménye, hanem vannak olyan eh, országok, akik már ezzel kapcsolatban eh, dolgoznak, akik már nagyságrendeket és számokat tudnak említeni. És természetesen bármilyen is az álláspont ezzel a gondolattal kapcsolatban, én eleve nem ellenzem ezt, ennek az említése a lehető legrosszabb pillanatban történne most. Hiszen most kezdjük el az igazi tárgyalásokat a jó öreg 2014-es, 2020-as költségvetésnek a tárgyalását, akkor e, az bizony nem lenne most hasznos, hogyha most említenénk ezeket a másik e, kérdéseket, és a tárgyalásokat nagyon nehézé tenni, hiszen vannak olyan zavaros elemek, amelyek ezt az egészet megtorpadoznák. Hiszen az euró zóna euróövezetnek költségvetése kapcsolatban, és ezt többen is említették, vannak problémák, e, és pedig például, hogy mi lenne ennek a, a finanszírozása. Én engem megdöbbent, hogy néhány országoknak az, az irányítói, akik 100 milliárdos eh, eh, csökkentését javasolják az európai költségvetésnek a minisztertanácssal szemben, de akik eh, ugyanakkor egy újabb költségvetésnek a létrehozását támogatják, amely minden évben 2 milliárd euróval növekedne. Na most hát ezt a kettőt hogy lehet összeegyeztetni? Hogyan finanszíroznák ezt? hogyha a nemzeti költségvetéseket hozzájárulását növelik, vagy pedig a saját források által, amikor ezek ugyanazokat az országokat illetik, akik nem hajlandók növelni. De hogyha nem európai költségvetésről van szó, akkor már rögtön normálisnak találnák, hogy a saját forrásokat használják fel. Hát ezt meg kell, nekem még meg kell magyarázni. Tehát akkor csupa bizonytalanság van azt halljuk, hogy a sajtóban olvas az ember olvasni róla, hisz hogy ez talán olyan országok részéről történne, akik hatalmas előfeszítéseket tesznek, és ilyen módon kompenzálnák őket, azzal, hogy egy kis pénzt hoznak. De hát ez az a kohéziós meg a strukturális alapok újra feltalálása, vagy pedig az Európai Szociális Alapnak az újabb feltalálása, vagy pedig lesz kétfajta kohéziós szolidaritási alap. Például mi van azokkal az országokkal, akiknek segítettünk, de nem az, EU, az euróövezet tagjai, például Magyarország, Románia és a többi. Tehát bizonytalanságot látunk, nem csak ezzel, hanem az itemtervel is. Például az euróövezeti költségvetés az 2013-ban, 2014-ben történne, ugyanakkor, mint a mi több éves pénzügyi keretünk. És aztán még a jogalapot illetően is bizonytalanság van, hogy ezt most ez is tulajdonképpen egy megerősített eh, együttműködés a Lisszaboni szerződés alapján. Tehát, hogy ez most egy új költségvetés jelent? Mit jelent ez? Tehát hatalmas kérdések vannak, és én azt javasolnám, hogy mivel érdekünkben áll, és a jelentéstevők is ezt képviselik, hogy eleve ne állítsunk össze egy negatív véleményt, ugyanakkor erősen fejezzük ki, hogy az Európai Parlament az MFF-fel kapcsolatban nem fogalmaz meg véleményt, mielőtt Tovább pontosabbá nem tennék a e, politikai célkütőzéseket, e, és az eurozóna, euróövezet státuszát illetően, költségvetésének státuszát illetően nem pontosítják az elképzeléseket. Én tényleg ezt javasolnám, és hogy ezt még az októberi e, tanács, európai tanácsülés előtt ezt mondjuk. Mert ha nem ezt tesszük, és az októberi Európai Tanács ülés ezt, ezzel a kérdéssel kapcsolatban végés véleményt formál meg, akkor bennünket kész tények elé állítanak. Tehát, hogyha vannak fenntartásaink vagy kérdéseim, akkor ezt hangsúlyozottan kell megfogalmazni. Tehát nyilván akkor ennek hónap kellene történni. Nyilvánvalóan a jelentéstervezetben már vannak javaslatok, vagy a módosítókban, tehát eh, holnapig meg kellene vizsgálni, hogy ez kielégítő-e, elegendő-e. Nos, én tulajdonképpen felhasználtam az összes időt, és akkor maradhatunk ebbe. Ebben? Akkor befejezzük ezt a vitát most, ha csak nem akarnak a jelentéstevők valamit mondani ezzel kapcsolatban. Jó, ha nem, akkor most bezárom az ülést. Köszönöm szépen. Na, hát ez. Akkor most délután?